kapnak a hozzáférhetőségét. Itt van e, ezzel kapcsolatban számos módosító indítvány, amelyeket mindenképpen első e, helyekre helyezek a listában, és mindenképpen támogatok Berlinger úrral együtt. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you all. Köszönöm szépen, köszönet mindenkinek, az összes e, tagnak, aki részt vett ebben a vitában. És most így lehetőségünk van arra, hogy a következő napirendi pontra áttérjünk. Ötös napirendi pont következik. fél óra szerepel a napirendben, a következő 30 perc erre a témára, és úgyhogy szeretném mindenkit erre megkérni, hogy ezt ne felejtse el. 11 óra 10 perckor szavazni fogunk. A terembe egyre több képviselő fog érkezni, hiszen 11-10-re szavazást írtunk ki, úgyhogy kérek mindenkit, hogy minden tőle tegyen meg azért, hogy 30 percben le tudjuk zárni ezt a témát. A módosító indítványokkal fogunk most foglalkozni. A jogok és polgárság program létrehozása 2014-2020-as időszak erre vonatkozó rendeletről van szó. Előadónk Gönc Kinga. 140 módosító indítványt nyújtottak be. 45, szerepet, 45 módosító pluszban, ami már a jelentős tervezetben is szerepelt, úgyhogy összesen 185 módosító indítványról kell, hogy beszéljünk. Az 50-es eljárási szabályt kell, hogy kövessük. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatási és a nőjogi bizottsággal együtt készítjük ezt a, elő ezt a témát, de mi vagyunk a vezető szakbizottság ebben a témában. A bizottságot és a tanácsot is meg fogjuk hallgatni, ha hozzá szeretnének szólni röviden, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság előadóját, Bolen úrat is üdvözlöm. Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy eljött. Először az előadót hallgatjuk meg, és utána meg fogom nyitni a vitát. Gönc asszony, a szó. Köszönöm szépen a bevezetőben említette, hogy 140 módosító indítvány nyújtottak be. Ez mutatja, hogy mekkora az érdeklődés a téma iránt. És mivel néhány cikkben osztott a felelősségünk, azt is fontos figyelembe venni, hogy a Nőjogi Bizottságban és a Foglalkoztatási Bizottságban milyen módosító indítványokat nyújtottak be. 51-et a Foglalkoztatásiban, és több mint 100-at nyújtottak be a Nőjogi Bizottságban. Az időzítéssel kapcsolatban elmondanám, hogy a Nőjogi Bizottságban most a napokban, ma vagy holnap lesz szavazás, a foglalkoztatásiban pedig október 9-én. De ismerve a módosító indítványokat úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítókon már el tudunk kezdeni dolgozni. Egyébként nem lesz elég időnk, hiszen a mi szakbizottságunkban november 26-án fogunk szavazni. Úgyhogy kezdjük el a munkát a kompromisszumos módosítók kidolgozásán. Voltak már előzetes találkozóink az Európai Bizottsággal a hivatalos tárgyalások előkészítése érdekében, illetve hogy megismerjük egymás állásfoglalását. Úgyhogy szeretnék beszámolni néhány problémás kérdésről, illetve olyan témákról, amelyek esetében vita merülhet föl. Sok módosító indítvány foglalkozott a diszkriminációmentességgel. A megfogalmazás néha a kartát követi, néha a szerződéseket követi. Úgy gondolom, hogy megállapodásra kellene jutnunk egy olyan megfogalmazásra vonatkozóan, ahol eldöntjük, hogy vagy az egyikhez, vagy a másikhoz ragaszkodunk mert így leszünk erősebbek a tárgyalások során, amikor egyeztetést kell lefolytatnunk a tanácssal. A tárgyalások során ez valószínűleg az egyik téma lesz. Aztán egy másik téma, amiről beszélnünk kell, a nyelvek kérdése. Egyrészt nagyon pozitív, hogy sok módosító indítvány foglalkozik ezzel, és a pályázatokat ki kell adni minden európai hivatalos nyelven, ez szerepel módosítókban, ez pozitív, viszont ez lelassítja az eljárást, úgyhogy valamilyen hatékony megoldást kellene kitalálni, ami ugyanakkor biztosítja, hogy a nem szervezetek és más szervezetek is megfelelően a potenciális kedvezményezettek megfelelően hozzáférnek a szövegekhez. A következő vitatott aspektusa a javaslatnak, a felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási jogi aktusok kérdése, ez egész hasonló az igazságügyi témához, az árnyék előadókkal is egyeztetünk. A néppárt az éves munkaprogramra nagy befolyást akar gyakorolni. A kérdés az, az Európai Parlamentnek fontos ez a befolyás, úgyhogy fontos, hogy ezt az ellenőrzést biztosítani lehessen, úgyhogy gondolom, hogy még egyszer meg kell beszélni ezt a kérdést. Sok módosító indítvány foglalkozott még az előző témában a igazságügyi program tekintetében a, azzal, hogy meg kell nevezni pontosan a, a lehetséges kedvezményezett szervezeteket, a mi esetünkben is fölmerült ez a kérdés. A mi véleményünk az, hogy ne szerepeljen konkrét szervezetek neve. Megemlíteném még, hogy a foglalkoztatási bizottságban Jean Lambert az előadó, akivel együtt dolgoztunk, és ennek a szakbizottságnak is tagja, biztos, hogy a jövőben is jól fogunk tudni együttműködni. Ugyanez igaz a Nőjogi Bizottságra is, a Bastos asszonya az előadó, ővel és már sokszor együtt dolgoztunk, hogy biztos vagyok abban, hogy a jövőbeni együttműködés is kiváló lesz. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a benyújtott módosító indítványokért, és az árnyék előadóknak is köszönetet szeretnék mondani. A civil szervezetekkel is folytattunk konzultációt, és ennek alapján az egyik javaslat a program nevének a megváltoztatása, az egyenjogúság bevezetése a címbe, hiszen az egyik fontos aspektus ez. Most jogok és polgárság a program neve, de a nem a kedvezményezettek nem csak az Európai Unió polgárai lehetnek, hanem bárki, aki itt van, akinek lakhatási engedélye van az Európai Unióban. Ez is fontos téma volt. Még egyszer köszönet a támogatásért, és biztos vagyok benne, hogy jó lesz a jelentés. Köszönöm. Thank you, Mrs. Gons. Now Köszönöm szépen. Most pedig két percre adnám meg a szót a bizottságnak, hogyha a szót kívánnak kérni, és aztán pedig a tanácsnak. Tessék, hölgyem. Köszönöm szépen. A jelentéstevő annyira jól összefoglalta a módosítókat, és azt hiszem, hogy azok a kérdések, amelyeket kiemelt, pontosan azok azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban össze kell még ülnünk. Egy dolgot szeretnék kiemelni, a javaslatunk a szerződésre épül, a szerződésekre épül, és a javaslat nem korlátozódik az Európai Uniós polgárokra. A közös kérdéseket, illetve a horizontális kérdéseket horizontális szinten kell megoldani, illetve Véleményem szerint ennek a programnak egyetlen célja van, ez pedig a személyek jogainak védelme és előmozdítása, érdekképviselete. Bizonyára végleges javaslatban meg lesz majd minden megoldás. Köszönöm szépen, hogy az elnök, és most pedig a tanács részére Frainis úrnak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! a tanács részéről június 8-án az általános és részleges megközelítést alkalmaztuk a bizottság javaslatával kapcsolatban. A tanács javaslata az egyenlőséget belevenni a címbe, tehát jogok, egyenlőség és polgárság. Ez lenne a cím, hiszen ez az Európai Uniós hozzáadott értéket hangsúlyozná, illetve a határon átnyúló aspektusokat, a legjobb gyakorlat megosztását, és így tovább. Ami a konkrét célkitűzéseket illeti, ide tartozik az erőszak megelőzése, megakadályozása nőkkel, illetve gyermekekkel szemben, valamint a kiszolgáltatott csoportokkal szemben. Ezen kívül a jelenlegi programot kapcsolja a fogyasztói program keretében finanszírozott programokhoz az éves kiadások minimális aránya 65%-nál nem lehet kevesebb a javaslatunk szerint, illetve ami a konkrét célkitűzéseket illeti, az egyenlőséget szeretnénk hangsúlyozni a nők a férfiak között, illetve a nemek közötti egyenlőséget tartjuk nagyon fontosnak. Ami a szervezeteket illeti, ugyanúgy, mint az igazságügyi programban, itt is részt vehetnek ezek a szervezetek közösen a non-profit, a non-profit szervezetekkel, ami pedig a mutatókat illeti, ugyanúgy, mint az igazságügyi programban, a tanács konkrét kritériumokat határoz meg, és ezeket szeretné alkalmazni a monitorozás, illetve az, az értékelés során. A ciprusi elnökség szeretne tovább lépni, a technikai ülésekre áttérni, és a megközelítésünk keretében szeretne megoldást találni ezekre a nyitott kérdésekre. Would you like to... E képviselője ön is röviden néhány percben szeretne hozzászólni? Thank you, uh, Mr. President, and thank you. Köszönet, elnök úr, és köszönet, hogy megengedi, hogy eljöhettem, megengedte, hogy eljöhettem, részt vehetek ezen a vitán, nagyon fontos ez a program. Véleményünk az, hogy bár vannak aggájaink, hogy két újabb hogy két program összeolvasztásának az lehet az eredménye, hogy fölhigítja ezt a véleményt, ezt a jelentést, de követjük a vitát az EGSB részéről is. Készítünk véleményt ehhez a témához. az előadóval is találkoztunk, más képviselőkkel is egyeztettünk már ebben a témában, úgyhogy ez lehetővé teszi azt, hogy szorosan együttműködjünk, és hogy támogatni tudjuk ezt a fontos üzenetet. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, hogy a következő hét évben, vagyis a program időszakában a polgárok jogait minden munkánkban, minden programunkban biztosítani kell és hangsúlyozni kell. Gondolok itt főleg a nők jogaira, a nők hátrányos helyzetű személyek jogaira, és ez a jogalkotási eszköz is lehetővé teszi, hogy ez megvalósulhasson. Bármilyen változás történik, ezt figyelembe kell vennünk. Azt hiszem a legsúlyosabb probléma az volt, hogy a változtatási javaslatok kicsit fölhigítják a hatást konkrétan a nők esetében és más csoportosulások vagy csoportok, olyan csoportok esetében, akik a nők jogait védik és azokért harcolnak. Még egyszer köszönet, hogy meghívtak ide, és köszönet a képviselőknek, akik segítettek nekünk, hogy a véleményt megfogalmazzuk hogyha monitorozásban és a nyomonkövetésben is részt vehetünk majd, az nagy örömünkre szolgálna az EGSB részéről megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Ne feledjék, hogy be kell tartani a hozzászólási időt. Kezdjük az árnyék előadókkal. Angelilli asszony, Lambert asszony, Romero López asszony, Angelilli asszony. Kérem, hogy két percben szólaljon fel, mert 11-re szavazást írtunk ki. Köszönöm, elnök úr! Természetesen szeretnék köszönetet mondani Gönc a munkájáért. Sok módosító indítványt nyújtottak be, de úgy gondolom, hogy a, nagy az egyetértés, egy irányba mutatnak a módosító indítványok, méghozzá abba az irányba, hogy a középpontba kell helyezni, és meg kell erősíteni a diszkriminációmentesség értékét és koncepcióját. Ezt a koncepciót a lehető legszélesebb körben meg kell erősíteni a programban. Oda kell figyelni az érzékenyebb, hátrányos helyzetű kategóriákra is, olyan személyekre, akiknek idézőjelben védelemre, erős védelemre van szükségük. Gondolok itt a nőkre, a kiskorúakra, és általában a hátrányos helyzetű csoportokra, idősekre, fogyatékossággal élő személyekre. Természetesen számunkra nagyon fontos az, hogy perspektívát biztosítsunk, és föl kell, hogy használjuk a pozitív tapasztalatokat a DAFNE programból. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy ezt a programot is a családon belüli erőszak megelőzésének a szolgálatába kell állítani. Ez specifikus célja kell, hogy legyen a programnak. Végül a kiskorúak témájával fejezném be a hozzászólásomat. Különösen a, az elhagyott kiskorúak, illetve a családjától elszakított, vagy családtagoktól elszakított kiskorúakra gondolok, valamint a kiskorúak kizsákmányolására és a velük szembeni erőszakos cselekményekre Fontos, hogy ebben a programban hangsúlyozottabban szerepeljen mindaz, ami hatékonyá teheti a gyermekvédelmet. Gondolok itt a nem kormányszervezetekre, az egyéb európai jellegű hálózatokra. Köszönöm. Mrs. Wikström, I'm talking to you, Mrs. Wikström. Wikström asszony, Cecilia, önél szó. I am so sorry, Mr. Chairman. We have... Annyira sajnálom, elnök úr. Nagyon intenzív és érdekes bilaterális megbeszélést folytattam éppen. Javaslom más kollégáknak is, hogy néha próbálkozzanak meg ezzel is. Először is az ALDE árnyék előadója vagyok. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Kiváló munkát végzett, mint mindig. És fontosnak tartom, hogy különösen érzékeny más politikai frakciók véleménye tekintetében is, és ez érdekes, és hatékonyá tette a munkát. A jelenlegi finanszírozási program alapján merült fel ez a program, és tudom, hogy hatékony lehet a program, de az is nagyon fontos, hogy mindenki megkapja a megérdemelt figyelmet. Néhány módosító indítványt nyújtottam be, hogy ezt bizonyít, biztosítani lehessen. Többek között az az aggályom, hogy az egyenjogúságon, egyenjogúságra vonatkozó program nem kap elég hangsúlyt. Üdvözlöm a négyes cikk a bizottsági négyes cikk, amiben célok szerepelnek ennek a módosítására vonatkozó módosító indítványokat, hiszen túl sok cél szerepel, ezek között átfedések is vannak, ugyanakkor a célokkal külön kell, elkülönítetten kell foglalkozni, pont azért, hogy egyértelmű legyen, és minden cél megkapja a megfelelő figyelmet. A xenofóbiát is a célok közé föl szeretném vetetni, hiszen az idegen gyűlölet nagyon aggályos sok tagállamban és borzasztó példát látunk arra, hogy mihez vezethet ez. A következő lépés az európai értékek megsemmisülése, úgyhogy ezt is fenyegeti, ezt a témát is fenyegeti az idegen gyűlölet. Oda kell figyelnünk az olyan emberek jogaira, akik fogyatékossággal élnek. Ezt mindig meg kell tennünk folyamatosan, de soha nem készül ennek a témának a hangsúlyozása, a fogyatékossággal élő személyek jogainak a kiemelése, a nemen alapuló diszkrimináció elleni fellépés, Fontosnak tartom ezt a kérdést, és szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy milyen fontos munkát végeznek a nem szervezetek és más szervezetek is ezen a területen. Mindig is támogatnunk kell az, és ösztönöznünk kell az ő munkájukat, hiszen nem mindig könnyű a mai világban egy európai tagállamban nem szervezetként föllépni, legalábbis néhány tagállamra ez igaz. Végül a jelentés csak akkor lesz hatásos, hogyha megfelelő finanszírozás fedi le a javasolt programokat. Biztosítani kell azt, hogy hatékony szintű pénzügyi támogatást lehet biztosítani a programokhoz. Úgy gondolom, hogy nagyon jó az iránymutatása az előadónak, a frakcióm támogatja ezt, és a módosítani indítványokban is sok pozitív témát találtam. Úgy gondolom, hogy árnyék előadók között még ezt lehet egyeztetni. És ne felejtsük el, hogy az általános cél az európai hozzáadott érték biztosítása ebben a jelentésben is. Köszönöm. Lambert asszony, a kettő percben szólaljon föl, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Gönc asszonynak a kiváló együttműködésért. Eh, ahogy elhangzott, a foglalkoztatási bizottságban is eh, megvitatjuk ezt a kérdést, és megpróbálunk valamilyen szinergiát kialakítani a két szakbizottság munkája között, hogy ugyanabba az irányba haladjunk. A cím megváltoztatásának lehetőséget mindannyian üdvözöljük, azt hiszem, hiszen ez így jobban mutatja azt, hogy mit is tartalmaz ez a program. Ami pedig az adatvédelem kérdését érinti, ugye ez az egyik új területe a programnak, Bizonyára ezen a területen is megtaláljuk majd a kompromisszumos módosítókat, azokkal, akik módosítókat nyújtottak be ezen a területen. Ezen kívül én is ugyanúgy gondolkodom, mint a többi árnyék jelentéstevő a legtöbb kérdésben, azonban a fogyasztói jogokat illetően vannak még kérdőjelek, például, hogy hogyan fog ez beilleszkedni az egész csomagba, hiszen nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy nem ugyanabba az irányba haladunk, mint, mint például a DAFNE program keretében, illetve a DAFNE program elemeinek folytatása kapcsán. Tehát ez az egyik olyan kérdés, amelyel kapcsolatban szeretnék még további ötleteket hallani, hogy ezt hogyan oldhatjuk meg. Elnök, köszönöm szépen, Szenyera Romero következik. Grazie, <clears throat> grazie, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani véleményemet a program alapjául, alapját képező filozófiával kapcsolatban, tehát a polgárok jogai. Tulajdonképpen a fő célunk az egyszerűsítés kellene, hogy legyen, és a megfelelő prioritások kitűzése. Az a cím, ami választva lett, tehát a jog és polgárság fontos ennek a hangsúlyozása, hiszen fontos az erőszak elleni harc témája a DAFNE program, a korábbi finanszírozáshoz képest nem kapott, vagy úgy néz ki, hogy nem fog több pénzt kapni. A nők elleni erőszakos cselekmények elleni felépés rendkívül fontos. Ez minden büntetőjogban szerepel egyébként. A drog kapcsolatos megelőzési kérdés korlátozottan szerepel, de tudjuk, hogy milyen vitát vett ki, vitát, okoz okozza a könnyű és nehéz drogok meghatározása, és hogy ezeket hogyan kell kezelni. A programban nem igazán látjuk ennek a helyét. Igazából szociális szolgáltatások és egészségügyi témák esetében kell említenünk a kábítószer kérdését. Hogyha megnézzük, hogy a belügyek témájában mi szerepel ezzel kapcsolatban, akkor látjuk, hogy nagy az eltérés. Úgyhogy nincs, nem látok itt megfelelő egyensúlyt. A belügyekkel kapcsolatos programok, amikről majd fogunk beszélni, foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, például a SIS rendszer esetében, de a DAFNE program az csak egy százalékkal azon programoknak, amelyek az igazságügyi témára vonatkoznak. Köszönöm, akkor most visszatérünk az előadóhoz, Gönc asszonyhoz. Thank you very much, and thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a megjegyzéseket. A legfontosabb aggályokat, illetve dilemmákat megemlítették. Egyrészt ugye elfogadtuk a koncepciót, három korábbi program utódjáról van szó. Ez talán elfogadható lehetne, de ez okozza a legtöbb bonyodalmat, a legtöbb küzdelmet. Konkrétan arra van szó, hogy hány célkitűzést fedhet le ez a forrás. Nagyon sokat beszélünk Európáról, a polgárok Európájáról. Aztán ugye ott vannak a pénzügyi források. A pénzügyi források nem annyira láthatóak, nem, nem látjuk ezeket. Hogyha összevetjük az előző költségvetést, tehát a korábbi három program költségvetését, illetve a jelenlegi program költségvetését, akkor csökkenést látunk. Ezért úgy érzem, hogy valóban ez komoly vitát jelent majd. Valamilyen kompromisszumot kell találnunk a célkitűzések terén. Nem szabad túlságosan sok célkitűzést megfogalmazni, hogyha erre nincs kellő forrás, azonban nem szabad semmi olyat kihagyni, amely rendkívül fontos, mint például az előző daphne program, illetve az új célkitűzések, amelyek az új politikákhoz kapcsolódnak. Tehát azt hiszem, igen, hogy ez lesz a legnagyobb és legfontosabb dilemma. Egy adott pillanatban döntést kell majd hoznunk, mielőtt a tárgyalásainkat és a megbeszéléseinket lezárjuk. Egyébként teljes mértékben egyetérzek önökkel. Jean Lambert megemlítette a fogyasztójogok kérdését, illetve fogyasztóvédelem kérdését. Valóban van még egy másik alap, amely a fogyasztóvédelem másik részét fedi le. Itt valami olyasmivel kell előrukkolni, ami elfogadható, és amely kapcsolódik ehhez a programhoz, nem pedig összekeveri a kettőt, vagy összezavarja a kettőt. Tehát ezzel valóban foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen. Még egyszer a támogatást és a segítséget, valamint az ISIS hozzászólását és segítségét. Nagyon jó tárgyalásaink voltak, és az együttműködést elő tudtuk készíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Gönc asszonynak, jelentéstevőnknek. A munkát az orientációs szavazás dátuma 26-a, november 26-a lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább is léphetünk. A következő napi rendi pontra van 30 percünk erre. Hiszen szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 11 óra 10-kor szavazásra kerül sor. Most pedig a hatos napi rendi program következik. A Európa, Állampolgárok Európája 2014-2020, és Sógor Csaba a jelentéstevőnk. Most a véleménytervezetet kell megvitatnunk, illetve meghatároznunk a módosító javaslatok benyújtásának határidejét. Először meghallgatjuk Sógor Csabát, aztán megnyitjuk a vitát. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ahhoz, hogy tudjuk tartani az illetékes bizottság ütemtervét, a Kulturális Bizottság ütemtervét, ezért valószínűleg a módosítók benyújtásának határidejét korábbra kell hoznunk. Először is meghallgatjuk tehát a jelentéstevőt, és aztán megnyitjuk a vitát. Sogor úr. Köszönöm szépen. Valóban nagyon szoros az ütemterv, illetve az időbeosztás, hiszen a Kulturális Bizottság nem tudott megállapodásra jutni a tanácsal a jogalapot illetően. A jogi szolgálatot kereste meg a Kulturális Bizottság ebben a témában, amely véleményt fogalmazott meg. Két, kettős célkitűzése van ennek a programnak, egyrészt az emlékezet, az európai történelemre való emlékezet, másrészt pedig a polgári részvétel emelése Európai Uniós szinten. Ezen célkitűzések egyike sem alacsonyabb rendű, mint a másik. A jogi szolgálat arra következtetésre jutott, hogy a kettős jogi alapra van szükség. A jogi szolgálat véleménye, a tanács jogi szolgálat véleménye eltér az Európai Parlament jogi szolgálatának véleményétől két ízben, két kérdésben. Első, a jogalkotó határoz a két célkitűzésről. Ezek egyenlően fontosak, és oda kell figyelni mind a kettőre. A másik, sem a tanács, sem pedig a bizottság nem gondolja azt, hogy a 352-es cikk, illetve a 167-es cikk kombinációja lehetséges lenne. Természetesen az Európai Parlament szerint ez a két eljárás a két cikk értelmében kompatibilis. A szellemiség bevon, szónak bevonása a szövegben mindegy hidat képez ebben, és természetesen itt a negatív eseményekre is emlékeznie kell az európai közösségnek a program célja, hogy egy közös szellemiséget nevezzen meg, mely vezérfonalat kell, hogy nyújtson az állampolgároknak. Az európai szellemiség kifejezés bevezetése ebbe a programba mindenképpen föllendíti a projektek tervezését, illetve megvalósítását. Gondolok itt a nemzetközi partnerségi programokra is, Hogyha nincsenek fizikai határok, és az európai térséget megosztjuk, közösen használjuk, akkor ez a kulturális sokszínűség az elfogadás az elfogadást irányozhatja elő, és mintegy több mint 50 éves sikertörténetre építhetünk. 229 millió euró a költségvetési kerete ennek a projektnek, és természetesen, ahogy ön is említette, a határidő, a módosítók benyújtásának határideje szeptember 26-a elnök. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát, nézzük. Többen kértek szót, többen emelték föl a kezüket. Először is Járóka asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az anyaggal kapcsolatban Aha, it turned off for some reason. Okay, so the commission supposed... Tehát a bizottsági javaslat a romákat, mint egyik fókuszcsoportot nevezi meg az európai polgárság, illetve a teljes körű polgársági célkitűzésekben, és ez nagyon is ígéretes a szakbizottságunk számára, amely nagyon sokat harcolt az európai roma stratégiáért. Úgy gondoljuk, hogy azok az állampolgárok, akik gazdasági szempontok miatt hátrányos helyzetben vannak Európában. Számukra nagyon nehéz a jogok érvényesítése, már ami az európai e, állampolgárságot illeti, és véleményem szerint így szeretnék hozzájárulni a szöveghez. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy napirenden tartsuk, mennyire fontos az, hogy a helyi, helyi szinten valóban fellépjünk ezen fókuszcsoportok érdekében, és az európai szellemiséget érvényesítsük, ne csak üres szavak maradjanak ezek. Számomra ezek azok a területek, ahol legfontosabb az európai fellépés. Köszönöm. Köszönöm. Gönc asszonyon az árnyék előadó. Köszönöm szépen. Kezdeném a jogalappal kapcsolatos témával. Ismerem ezt a vitát, és remélem, hogy meg lesz ez, megmarad ez a kettős jogalap, hiszen az egyik kölcskérdés, amit én soha nem értek, amikor a polgárok Európájáról beszélünk, az egyik kulcskérdés, hogy ez programokról, pénzügyekről, figyelemfelkeltésről szól, Ugye ezt hangsúlyozok, és ugyanakkor súlyos problémáink vannak, amikor ténylegesen képviselni akarjuk a polgárokat. Úgyhogy minden jót kívánok ehhez a harchoz, és remélem sikeresek legyünk, leszünk. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb programról beszélünk. szkepticizmus terjed, kevés vesznek részt a választásokon, kevesen támogatják az EU-t és az EU témákat a tagállamokban. Úgyhogy emiatt rendkívül fontos, hogy erős programot alakítsunk ki, beleértve a romákat, beleértve mindazokat, akik kevésbé ismerik a saját jogaikat, és kevésbé ismerik az EU fontosságát, és azokat az előnyöket, amelyeket a mindennapi életükben nyújt, illetve hogy hogyan érinti őket a napi életükben az Európai Unió. Erősen kell, hogy föllépjünk, harcolnunk kell ezért a programért. Köszönöm. Köszönöm. Romero asszony. Grazie, presidente. es Köszönöm, elnök úr. Igen, ez a program nagyon fontos. Sajnálatos, hogy a jelenlegi európai helyzet, ahogy Gönc asszony is említette, olyan, hogy súlyos aggályok merülnek föl és terjednek. Nem tudjuk, hogy a program valóban sikeres lesz-e, és valóban el tudja majd érni a meghatározott célokat. Bizalmi szavazat. Szavazunk bizalmat ennek a témának, reméljük, hogy a korlátozott pénzügyi források ellenére sikeres lesz a program. Nagyon fontosak azok a célok, amelyeket felsorolt az előadó nem lehet teljes mértékben leválasztani, elválasztani az emlékezést, a múltat és a jelent a jövőt, illetve a polgárok Európáját nem lehet így ezt a programot két része teljes mértékben felosztani. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt még inkább fontos hangsúlyozni a kisebbségi csoportokat, nem csak a romákra gondolok, természetesen nagyon fontos csoportról van szó, de gondolok itt a bevándorlókra is. Nagyon magas a bevándorlók aránya, és nagyon sokan akarnak polgárság, állampolgárságot szerezni. Fontos, hogy ez a csoport is tudja, hogy mit jelent az, hogyha az Európai Unió állampolgárává válnak. Mivel nagyon sok bevándorló él Európai Unióban, ezért is nagyon fontos, hogy a program foglalkozon ezzel a kisebbséggel is. Föl kell hívni a figyelmet a polgári részvételre, ösztönözni kell a polgárokat a, az aktív politizálásra nem megfelelő. Nagyon fontos a program, és nem megfelelő a pénzügyi forrás ehhez. Köszönöm, elnök úr. Nagyon aggályos uh, számomra az egész program elképzelése. Először is 229 uh, millió fontot fogunk elkölteni egy olyan javaslatra, ami az integrációt akarja fokozni. Mi úgy, én úgy gondolom, hogy mi tagállamok uniója vagyunk, és egyáltalán nem örülök annak, hogy egy szorosabb uniót akarunk megcélozni. Barroso elnök úr föderációs Európát akar látni. Én nem akarok ilyen Európát látni. És az aggályom az, hogy itt igazából propagandáról és nem tájékoztatásról van szó nem csak arról van szó, hogy ösztönözzük az embereket, hogy vegyenek részt a választásokon, minden választáson. Szerintem nem ilyen módon kellene az adófizető polgárok pénzét elkölteni. Okay, Mrs. McIntyre, now your turn. Mr. Sogor, to conclude, the consideration. Sogor úr, a szó, hogy uh, a végső szavakat, uh, a végső következtetést elmondja számunkra, és hogy meghatározza véglegesen a módosítók benyújtásának határidejét. Köszönöm, hogy reagáljak McIntyre asszony hozzászólására. Hogyha megnézi a hármas cikket, a program struktúráját és a pénzügyi támogatás semmi közelnek barozor föderációs elképzeléséhez. Ez egy 7 éves program, a polgárok jogairól szól, nagyon sok polgár, európai polgár találkozhat egymással, beszélhetnek egymással, megoszthatják egymással a kulturális értékeiket, elképzelésüket az együttélésről. Nem hiszem, hogy kidobott pénz ez, és nem hiszem, hogy ez a program az unió federalizálását szolgálja. Második megjegyzésem, természetesen reméljük, hogy a Kulturális Szakbizottság megállapodásra fog tudni jutni a tanácssal a jogalap tekintetében, európai szellemiségben. Köszönöm. Then, as we said at the outset, és ahogy mondtuk, módosító indítványok benyújtásnak a határideje szeptember 26-a. A napi rendi pontot ezzel lezárom. Most szavazás következik. Négy témáról fogunk szavazni, 11-10-től. Úgyhogy még van 20 percünk, javaslom, hogy tartsunk szünetet, hiszen akik 11-10-re tervezték az érkezésüket, lehetőséget kell adnunk a számukra, hogy megérkezzenek. Úgyhogy 20 perc pihenő, folytatjuk a munkánkat 20 perc múlva. Köszönöm.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 Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, kérem foglaljanak helyet. Moi, moi, il y en Voting Please, please, dear colleagues, take your seats. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Négy témáról kell, hogy szavazzunk, és kérem, hogy használják az elektronikus szavazókártyájukat. Készen állnak? Elektronikus szavazókártyájuk itt van. Igen, Simon. ha néhány percet adna még, mert várjuk a néppárti szavazólistát. Rendben. Are you all set? Do the different political groups have... A frakcióknak megvan a szavazó listája? Csöndet kérek a teremben. Minden frakciónak megvan a saját szavazólistája. Kéznél van látja. Megvannak az elektronikus szavazókártyák. Akkor uh, kérem figyeljenek ide. Nem ez. the first. This is the first. We have four votes. Négy témáról kell, hogy szavazunk. Elektronikusan szavazunk négy különböző témáról. 5-ös, 8-as, nem 8-as az első pont, 2014 és 2020 közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keret jóváhagyása, jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentésről van szó. Az előadók Monika Holmeyer asszony, ez így jó a jelentés, illetve a tervezetet kell, hogy elfogadjuk. Holmeyer asszony szeretne hozzászólni most? Szeretne néhány megjegyzéssel élni, mielőtt szavazunk, vagy szavazunk rögtön? Danken, wir haben... Engedje meg, elnök úr, hogy röviden csak köszönetet mondjak. Szoros együttműködésre törekedtünk, sajnos ez nem volt mindig lehetséges, annak ellenére, hogy kompromisszumok megtételére vonatkoztak a kísérleteink, de hát ennek ellenére szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a munkáért, és nagyon reméljük, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban megfelelő hozzájárulást tudunk nyújtani ezzel az anyaggal. Frau Holmeier. Now... Köszönöm, Holmeier asszony, szavazunk a témáról. Kezdjük a módosítóindítványokkal. Egyes módosítóindítvány mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. A hetes módosító indítványról ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 30-26-tal szemben elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodik, részük. 15-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-35-tel szemben elutasítottuk. Kettes kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 mellette, 4 ellene, 3 tartózkodás. Gratulálunk Holmeyer asszonynak, elfogadtuk a szöveget. Következő napi rendi pont. Igen. Fazonasszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kérni, hogy változtassuk meg a szavazást, és mert csak most kapjuk meg a szavazólistát, nincs meg a dokumentumokban, úgyhogy a Bauer jelentésről azt kérem, hogy később szavazzunk, de még most a szavazások során. Hogyha nincs, ha nincs ellenvetés, ha nincs ellenvetés, mivel várjuk a szavazólistát a szocialisták számára, akkor tovább lépünk, és a következő szavazást előre vesszük, úgyhogy most tessék, elősz, előre vesszük az orientációs szavazást. Egy irányelvről van szó, amely standardokat vezet be a menedékkérők befogadására vonatkozóan. Az előadó Masip Hidalgo szót kér. Ha szót kér, akkor hozzászólhat. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Ma lezárunk egy folyamatot, egy nagyon fontos és nagyon hosszú parlamenti folyamatot, ami 5-6 évvel ezelőtt kezdődött néhányan velem együtt a kezdetektől fogva, még az előző mandátumtól kezdve folytatták ezt a folyamatot, követték a folyamatot, végre zöld lámpát kaptunk, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, többek között Jim Lambertnek, és Michael Space-nek is szeretnék köszönetet mondani a néppárt részéről, hiszen fontos segítséget nyújtott, és Maria Gandolfo nak is szólnak a köszönő szavai, szavaim, hiszen szinte társ előadóvá vált az utolsó szövegtervezet esetében. Elnök úr, lehet, hogy nem tűnik túl hitelesnek, hogyha szeretnék az elnök úrnak is köszönetet mondani, de mégis fontosnak tartom ezt, hiszen a Dán elnökség alatt nagyon fontos volt az ön segítsége. Elnök úr, az ön támogatás, az ön segítsége nélkül úgy gondolom, hogy leblokkolta volna a Dán elnökség ezt a témát. Úgy gondolom, hogy Európában nagyon fontos, hogy a szabadságjogok és a menedékjogok ezzel együtt szélesebb körben érvényesülhessenek. Még egyszer köszönet az árnyék előadóknak is. Elnök, köszönöm szépen, és mi szeretnénk önnek köszönetet mondani önnek, mint előadónak az elvégzett munkáért, hiszen sikerült ezt a nagyon fontos jelentést lezárnia. Ez a menedék csomagnak a része. Rátérünk a szavazásra. Most orientációs szavazásra kerül sor a szövegről, az egész szövegről. Szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. És akkor most a megállapodás szövegéről van szó, és erről szavazunk, orientációs szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenöt, 900 szemben, négy tartózkodás, a szöveget támogatjuk, ez azt jelenti, és köszönet az előadónak. And we're moving now. Uh... Tovább lépünk. Ha megvan a szavazólista, igen, megvan, akkor most visszalépünk. Visszalépünk az előző napi rendi pontra jelentést tervezett. Bauer Edith részéről, ő az előadó, az uniós polgárok konzuli védelméről külföldön. Page 8. I got the feeling here. 50, 35 is withdrawn. Here, here you have it. 55. 55 is withdrawn. Today morning Okay. We got the feeling... Az az információ, hogy kicsit bonyolult lesz a szavazás, ezért kérem mindenkit, mindenkit arra kérek, hogy koncentráljon. Kezdjük. Hatos kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Alfred Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. Alfred hatost ellenőrizzük. No, excuse me, excuse me, I, I... Elnézést, én magam tévedtem. Lezárom a szavazást. 28, 28 a ember két tartózkodás. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. A 67-es következik mellette. Ellene. Ellenőrizzük, mert azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 2236 36 tal szemben nem egyértelműen elutasítottuk. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 68-as nem, 69-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartozkodik, elutasítottuk. A FET 8-as mellette, ellene, tartozkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, jó. Ja az AFET 8-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-25-tel szemben elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Tartaszkodik. Elutasítottuk. 72-es. Visszavonták. 73-as. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Júri 6-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, nem egyértelmű. Júri 6-os ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Júri 6-os. Szavaztak, rendben, lezárom a szavazást. 28-30-ra szemben elutasítottuk. 74-est visszavonták, Júri 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Visszavonták, visszavonták, 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes, hetes kompromisszos módosítom mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Really? I say false if AFET 9... Hogyha az AFET 9-est elfogadjuk, akkor ez okafogyott, ez szerepel a szövegben. A Júri 8 az okafogyott. Akkor a Júri 8-ról kell, hogy szavazzunk elnézést, vissza kell, hogy lépjünk. A hetes kompromisszumos előtt a Júri 8-ról kell szavazni. Júri 8-ról mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor a Júri 8-at elfogadtuk, és akkor most újra nézzük meg a hetes kompromisszumot mellette. Nem, a kompromisszum, a hetesről szavaztunk, úgyhogy most a 8-as kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Tizenkilences módosító mellette mellette tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Gyuri 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júli 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene pedig elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Júri 13-as mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Júri 15-ös mellette nem, okafogyott. Júri 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júri 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es a felt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, persze. AFE 12-est ellenőrizzük. Ne felejtsék el, hogy szavazni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 25 ellene, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. AFE 13-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a FE13-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-30-a szemmel elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 97-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-30-as szemben elutasítottuk. 96-os mellette ellene. Benyomásom az, hogy megint 30-28 lesz, úgyhogy elutasítottuk. Ugyanaz lesz. Jó, ellenőrizzük. 96-os, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 28-30 elutasítottuk. 11-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akár 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette ellene pedig elfogadtuk. Harminchatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A FED 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júli 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júli 19 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor most rátérünk a preambulum pontokra. 42-es mellette ellene tartózkodik. Hát azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük a 42-est. 42-es. Lezárom a szavazást. 28-30 elutasítottuk. Következő kettő egyforma. Egyes. Igen. Azt hittem, hogy a 42-esel azonosak, nem az, hogy egymással azonosak. Ja. 43 és a FET 1-es mellette. 41. Elnézést, 43 és a FET 1-es. 43 és a FET 1-es mellette. Ellene. Tehát Tartózkodik, elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A következő kettő egyforma, 44-es és 2-es mellette. 44. 44 és 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszos mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. Kettes kompromisszos mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. Hármas kompromisszos mellette, ellene az 55-ös visszavonták, most mondták nekem, Fazson hogy ugye visszavonta. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Júli 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-est visszavonták, 58 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette következő kettő a korábbi szózás miatt okafogyott. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Gyuri 3-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük a 13-ast. 13-as. Én úgy gondolom, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. egyel több néppárti szavazatunk van, egyel több néppárti szavazat. Most rendben. Lezárom a szavazást. 29-28-al szemben elfogadtuk. Júri 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Júri ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. ötös kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk most, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-tel szemben, nincs tartózkodás. Gratulálok, Bauer asszony. A jelentést elfogadtuk. Még egy témáról kell, hogy szavazzunk. Nem annyira bonyolult. Orientációs szavazás. Egy másik fontos... Mindjárt vége. Mindjárt vége a szavazásnak, de még egy fontos témáról kell, hogy szavazzunk, a menedékkérők és a menekült ügyi csomagnak egy következő része. Arról van szó, hogy támogatjuk a megállapodást arról, hogy rendelszülessen Európai Parlament és a Tanács részéről, ami kritériumokat határoz meg, hogy mely tagállamok felelősek a nemzetközi védelem biztosítása tekintetében, a harmadik országból származó, illetve holtalan személyek esetében. Az előadó Cecilia Wilkström, aki szót kér. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban ez egy nagyon fontos nap, ahogyan már megemlítette kollégám, hiszen ez az egyik olyan anyag, amely a közös európai menedéki rendszert létrehozza, és szeretném megragadni a lehetőséget, hogy hálámnak hangot adjak, adjak, illetve köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Nagyon hosszú időt vett igényben, igénybe, és nagyon bonyolult feladatról van szó, azonban a jó együttműködésnek hála végül is sikert arattunk, és sokkal messzebb jutottunk, mint a folyamat elején azt gondoltam volna. Először is tehát köszönettel tartozom az árnyékjelentéstevőknek, az értékes támogatásért, hozzászólásért, azon kívül a tanácsadóknak, az asszisztenseknek, illetve a jogi szolgálatnak is köszönetet tartozom, illetve önnek is, elnök úr, valamint az elnökségekkel, öt elnökséggel dolgoztunk együtt, különösen a ciprusiaknak tartozom köszönettel, akik most lezárják ezt az anyagot, valamint a Libe titkárságának, Patriciának, köszönöm a munkáját. Ma egy orientációs szavazásra kerül sor, amely a politikai alkut létrehozza, vannak fenntartások természetesen, vannak olyan cikkek, amelyek a komitológia eredményeképpen még technikai változáson mehetnek keresztül. Célunk az, hogy október során véglegesítsük a komitológiát, és visszatérjünk a LIBE szavazásra. Nagyon remélem, hogy plenárisra vihetjük ezt az anyagot decemberben. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem egy szolidaritási eszközről van szó, és nagyon fontosnak tartom, hogy tovább folytassuk a vitát a szolidaritásról, a tagállamok között, az európai intézmények között, a menedék kérdésében, és erre összpontosítanunk kell a jövőben, és társjogalkotóként a mi felelősségünk az, hogy pragmatikusan járjunk el, és a helyzetet a lehető legjobban kiaknázzuk. A Dublin az az eszköz, amely a kezünkben van most, és nagyon örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy ezt fejleszthettük. A Dublin 3 jobb lesz, mint a Dublin 2 volt, és ezért, tisztelt kollégák, a támogatásukat kérem most a szavazáskor. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm, Wikström asszony. És valóban én vagyok a tanúja annak, hogy időigényes munka van ebben a dokumentumban, a Dublin 3-ban, amely a Dublini rendelet minden alapvető elemét tartalmazza, és most az orientációs szavazás mandátumot adhat a tanácsnak arra, hogy tovább folytassa a tárgyalásokat a parlamenttel. A rendelet további függőben levő kérdéseit illetően. Most pedig nézzük a szavazást. Először is a szöveg. Ki van a szöveg mellett? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. És most elektronikusan ellenőrizzük, az egész szövegről szavazunk. Megnyitom a szavazást, nem? Megnyitom tehát a szavazást. Lezárom. 41-5 ellenében 10 tartózkodással megszavaztuk. Köszönjük szépen Wikström asszonynak a munkáját. Most pedig köszönettel tartozom minden képviselőnek, aki részt vett a szavazáson. Lépjünk tovább a következő napirendi pontra, ez az utolsó napirendi pontunk a délelőtti ülés alatt. Aki pedig elhagyja a termet, attól azt kérem, hogy csendben tegye ezt. Hi. Bye. Thank you. Dear colleagues, it's about time. Those leaving the room, do it. Tisztelt kollégák, azoktól, akik elhagyják a termet, azt kérem, hogy csendben tegyék, azt, akik pedig itt maradnak, kérem figyeljenek. Csendet kérek a teremben. Please, I call your attention. Those remaining in... Figyelmet kérek tehát azoktól, akik itt maradtak a teremben. Lépjünk tovább. És hallgassuk meg az illetékeseket. 12-es napi rendi pont következik. A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során és ezen adatok szabad áramlása. Általános adatvédelmi rendelet, a témánk, a jelentéstevőnk pedig Jan Filip Albrecht kolléga. Ezen kívül a 13-as napi rendi pont összefoglalását is meghallgatjuk az illetékes jelentéstevőtől, Dimitrios Drucesz kollégától, aminek a témája pedig az irányelv lesz. A természetes személyek védelme a személyes adatok illetékes hatóságok általi feldolgozása során bűncselekmények megelőzése és felderítése, kivizsgálása vagy büntető szankciók végrehajtása érdekében. Én tehát itt van a jelentéstevőnk, aki az irányelvvel foglalkozik. Mindketten benyújtották a két jogi eszköz kapcsolatos első dokumentumot, és most várjuk, hogy beszámoljanak, milyen előrelépés történt ebben a két témában. és ez meg is nyitja majd az utat a parlamentközi szakbizottsági ülés előtt, amelyen a nemzeti parlamenti képviselők is részt vesznek, valamint az európai parlamenti képviselők október 9-én és 10-én, eh, illetve Ekkor kerül majd bemutatásra a második munkadokumentum. Először tehát hallgassuk meg a rendelet illetékes jelentéstevőjét, aztán pedig az irányelv jelentéstevőjét. Először is tehát Albrecht úrnak adom meg a szót. Share. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon is intenzív tárgyalás sorozat előzte meg a nyári szünetet, technikai kérdésekről beszélgettünk, és szeretnék most köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőnek, valamint a véleményt adó bizottságoknak. Szeretnék köszönetet mondani ezekért a találkozókért, illetve a türelemért, valamint a rendelet tartalmáért is, hiszen elég bonyolult szövegről van szó, és időt vett igénybe, hogy a bizottsági javaslatot alaposan megvizsgáljuk. Még mindig most, még most is folyik ez a munka. Tegnap is mélyreható tárgyalásokra került sor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a végrehajtási aktusok témájában, ugye ezeket javasolta a bizottság, és a következő hetekben véglegesítenünk kell majd ezt a folyamatot. Pozitívan gondolkodom, úgy gondolom, hogy lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a közös vegyes parlamenti ülés előtt le tudjuk zárni ezt a munkát. Ahogyan elhangzott, ez október 9-én és 10-én kerül majd megrendezésre, és szeretnék minden kollégát emlékeztetni arra, valamint a teremben lévő vendégeket is, hogy minél több nemzeti parlamenti képviselőt küldjenek el erre a közös parlamenti ülésre, hiszen ez a rendelet nagyon is érinti az adatvédelemmel kapcsolatos jelenlegi nemzeti szabályokat. Szükségünk van tehát az ő hozzászólásukra, annak érdekében, hogy egy átfogó rendelet születhessen. Természetesen minden képviselőt meghívunk, illetve vendégeket is erre a vegyes parlamenti ülésre, kiemelkedő előadóink lesznek, akik elmondják majd, hogy melyek a legfontosabb kérdések, ahol új szabályokat kell kialakítani, amelyek keretében vitára van szükség, illetve úgy gondolom, hogy egy kiváló lehetőség adódik ezen kérdések megvitatására itt a parlamentben. Itt a szakbizottságban a két anyagra mintegy 40 percünk van, tehát nagyon mélyreható vitára nem kerülhet ma sor. Mégis szeretnék rövid összefoglalót adni arról, hogy hogyan is közelítettük meg ezt a kérdést, árnyékjelentéstevőként, illetve jelentéstevőként, hogyan foglalkoztunk ezzel a reformmal, különösen a rendeletre szeretnék összpontosítani, és aztán kollégám Drucesz úr majd bővebben szól az irányelvről. Az árnyékjelentéstevőkkel találkozunk majd, illetve a szöveg megfogalmazóival is a jövő hét során. Vélemények készülnek itt a parlamentben, és megpróbálunk kitérni a rendelet különböző területeire, amelyeket egyesével meg kell tárgyalni, hiszen elég súlyos kérdésről van szó, elég bonyolult, és ugye a rendelet hatáját illetően vannak még nyitott kérdések a foglalkoztatási, az egészségügyi adatvédelem területén, illetve a nemzeti jogalkotók munkáját illetően, vagy európai szintű rendelet kialakítása terén, amelyekkel standardokat hozhatunk létre ezen a területen. Ezek mind-mind nyitott kérdések még, amelyekről beszélni fogunk majd a vegyes parlamenti ülésen, és ezért mindenkit arra ösztönöznék, arra kérnék, hogy vegyen részt ezen a vitán. Lét, meg fogok fogalmazni egy második munkadokumentumot. Drucesz úrral közösen az elmúlt alkalommal beadtuk az első munkadokumentumot, ezt bemutattuk, ez a reformcsomagot körvonalazza, azt, amelyen dolgozunk, amely előttünk áll. Azt kérem mindenkitől, hogy ezt olvassa el, hiszen rendkívül fontos az, hogy átfogó megközelítést lehessen alkalmazni, súlyozottat, ez pedig azt jelenti, hogy minden képviselő figyelmét föl kell erre hívnunk. A rendeletről majd egy konkrét munkadokumentumot is létrehozok, amely rendelkezésre áll majd angol nyelven a vegyes parlamenti ülés során. Lesz egy hivatalos bemutató november elején. Megpróbáljuk az ütemtervbe bevenni ezt, és akkor egy második vitát folytatni majd erről a kérdésről a szakbizottság keretében. A tervem pedig az, ami az ütemtervet illeti, hogy a jelentéstervezetet decemberben fogom benyújtani. Ez azt jelenti, hogy még nagyon sok árnyékjelentéstevői ülésre kerül majd sor, illetve a bizottsággal is, valamint az elnökséggel is együttműködünk. Az eljárás a rendtől nem szeretnénk túlságosan eltérni, hiszen most is folynak a tárgyalások a tanácsban, a különböző munkacsoportokban, és természetesen ott is hasonló gondolatok fogalmazódnak meg, de vannak olyan területek is, ahol további vitára van szükség, illetve tárgyalásokat kell még folytatnunk. Nagyon remélem, hogy a szavazást követően februártól áprilisig sikerül majd elindítani a trialógust. És a jogalkotási időszak vége előtt szeretném lezárni ezt a reformot. Természetesen ez nincs kőbevésbe, de megpróbáljuk ezt az ütemtervet követni. Szeretném hangsúlyozni, hogy kérdéseket küldtünk a jogi szolgálatnak, tehát az árnyék jelentéstevők kérdéseket fogalmaztak meg a jogi szolgálat felé, ezen dolgozik most a jogi szolgálat, és remélhetőleg a jövő hét elején megkapjuk majd a hivatalos véleményt, és ezúttal szeretnék köszönetet mondani a jogi szolgálatnak. Különösen az intézményi kérdések fontosak, hogy a rendelet a rendeletet hogyan is látjuk a nemzeti törvények függvényében, illetve annak kontextusában, valamint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok is nagyon fontos kérdést jelentenek, a tanácsban, illetve a parlamentben megpróbáljuk ezeknek a mennyiségét csökkenteni, minimalizálni, Tehát egy technikailag semleges rendeletet szeretnénk, és az ehhez szükséges eszközöket azonban biztosítani kívánjuk. Nem szeretnénk újra és újra leülni és átfogalmazni ezt a rendeletet, tehát egy semleges rendeletre van szükség, ugyanakkor jogi jogilag biztos rendeletet, tehát jogbiztonságot létrehozó rendeletet kell létrehozni, amely kielégíti a fogyasztók, az üzleti világ, illetve az állampolgárok igényeit, valamint segítséget nyújt a megvalósítás, a végrehajtás terén is. Az adatvédelmi hatóságok számára is segítséget kell nyújtanunk, és ezen a, ebben a kérdésben is lesznek még különülések. Tehát ennyit szerettem volna most dióhéjban elmondani, Szívesen válaszolok konkrét kérdésekre is, de inkább a vegyes parlament ülésre hívnám meg önöket, hiszen ott mélyrehatóbban, átfogóban meg tudjuk vitatni a tartalmi és lényegi kérdéseket. Október elejéig pedig véglegesítem a munkadokumentumot, és ez november elejére ennek a lefordított verzió is megjelennek majd. Köszönöm. Köszönöm Albrecht úr az összefoglalót a rendelettel kapcsolatban. Most pedig az irányelve kapcsolatban hallgatjuk meg Drucász urat, az előadót. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek. Ahogy tudják, nyomon követjük a csomagot, a csomag megközelítést, rendelet és irányelv is készül, és Ábrecht úr már a legtöbb gyakorlati részletet, megoldást említette. Az irányelv is ezeket fogja követni. Azért sincs túl sok mondani való, mert az legutolsó nyár előtti ülésünket követően a legfontosabb politikai probléma volt, ha így nevezhetem, továbbra is fönnmarad. a tagállami pozíció, vagy inkább szándék, legalábbis bizonyos tagállamok eseté, esetében még mindig nincs tisztázva. Úgy gondoljuk, hogy talán érdekesebb lenne Reding biztos asszony meghallgatni, majd holnap kerítünk erre sort, hiszen a bizottság véleményét fogja velünk ismertetni, illetve a bizottság szándékairól fog tájékoztatást adni. Kapcsolatban vagyunk az tanácssal és a ciprusi elnökséggel. De a tőlük kapott válaszok még mindig ugyanazt a helyzetet mutatják, mint a nyári szünet előtt, nem változott semmi az irányelv tárgyalási szándéka kapcsolatban. Azt is tudjuk, hogy vannak bizonyos titkolt gondolatok bizonyos tagállamok részéről, és ezért úgy gondolom, hogy a tervezett, jövő hétre tervezett parlamentközi találkozó fontos lesz. A nemzeti parlamenti képviselőkkel tudunk majd egyeztetni. Egyrészt így tájékoztatni tudnak minket közvetlenül arról, hogy mi az elképzelésük, talán konkrét elképzelést is fogunk hallani néhány tagállam részéről. És ezért megismételném azt, amit Jan Albrecht mondott. Minden képviselőt kérünk a szakbizottságunkban, hogy vegyen majd részt ezen a parlamentközi találkozón. Rendkívül fontos lesz ez az eszmecsere fontos lesz a nemzeti parlamenti képviselők számára a mi elképzelésünk ismertetése is. Talán így lobbizni tudunk a nemzeti parlamentekkel szemben. És ahogy mondtam, továbbra is ragaszkodunk a csomag megközelítéshez, rendelet és irányelv együtt. A rendelete kapcsolatos munkát lezártuk, ezért Megkezdtük tegnap a munkát az irányelvem, és ahogy említettem, követni fogjuk azt az ütemtervet, amit Jan Ábrecht már bemutatott, pontosan azért, hogy a csomag megközelítés továbbra is érvényes legyen. A legfontosabb téma, amiről beszélnünk kell, amiről egyeztetnünk kell, hogy az Európai Parlament milyen messzire akar lépni, ha az EU tagállamok, vagy néhány EU tagállam a tanácsban végül egyértelműen mutatja azt a szándékot, hogy nem akar irányával foglalkozni. Nem tudom, hogy ma a megfelelő időpont elérkezette már arra, hogy ezt megbeszéljük, de az biztos, hogy amint egyértelmű jelzést látunk, nekünk is végig kell gondolnunk, esetleg stratégiát is ki kell dolgoznunk. Minden esetre hálás lennék arra, hogyha a kollégák már most jelzést adnának egy tekintetben, bár ez a mai vita egy rövid vita. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét, Intraved asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést kérek az előadóktól, mert még a vita vége előtt el kell, hogy menjek. Nagyon-nagyon üdvözlöm a megközelítésüket, különösen az úgynevezett csomag megközelítést. Parlament egyértelműen egy-egy közt kér, egy szintű adatvédelmet, és mindannyian láttuk, hogy nehéz volt ezt elérni, de még mindig sajnálatos, hogy két eszközünk van, két különböző szintű védelemmel. A megközelítésük helyes, a kérdések kapcsolatban, hogy mit teszünk, hogyha a tanács nem lép tovább az irányelvel. Szerintem könnyű ez. Ha a tanács megtagadja az irányelv elfogadását, akkor mi meg kell, hogy tagadjuk az irányelvtől függő jogalkotási eszközök elfogadását. Tehát bármi, ami igazságszolgáltatással, rendőri, igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos, mert együtt kellene ezeket elfogadni egy megfelelő adatvédelmi jogalkotási eszközzel. Mostanáig láttuk, hogy elég jelentős az egyetértés a tekintetben, hogy milyen irányba akarunk mit tovább lépni. Természetesen az ördög mindig a részletekben rejlik. Én egy kockázat alapú megközelítést tudnék támogatni Hogyha olyan eljárások és szabályok léteznek, amelyek nem nehézkesek, nem bürokratikusak, biztos, hogy magasabb szintű adatvédelemhez vezetnének. Konkrétan olyan dolgokra gondolok, mint a dokumentációs elvárások, a jelentési kötelezettségek megsértése, különböző témákat lehet itt megemlíteni. A legfontosabb aggályos téma továbbra is a külső dimenzió marad. Ez súlyosan problémás. Nem várom azt, hogy erre a megoldást találjunk, de biztos, hogy jó megoldásokra van szükség. Az adatvédelemmel kapcsolatban Kína, India, Brazília, több ország neve sokszor fölmerül, sokszor a transatlanti dimenzióra koncentrálunk, de sürgősen kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel a többi területen is. Végső megjegyzésem, egy általánosabb jellegű politikai megjegyzés, elnök úr. Lehet, hogy el tudjuk fogadni a világon a lehető legjobb adatvédelmi szabályokat, de ha a végrehajtás nem megfelelő, akkor nincs értelme. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy már most is egész jó adatvédelmi jogszabályaink vannak, de a végrehajtás, megmondom őszintén, szegényes, és akkor még nagyon diplomatikusan fogalmaztam. A tagállamok és az Európai Bizottság nem tudják megvédeni az EU polgárok adatvédelmi jogait, sőt olyan jogi eszközöket is elfogadnak sokszor, amelyek megsértik a, jog, a polgárok adatvédelmi jogait. Köszönöm, Interved asszony, Karacabild asszony, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 12.30-kor koordinátori ülésünk lesz amihez önmagában sok időre van szükségünk majd, úgyhogy aki a koordinátor ülésen részt fog venni, kérem, hogy mivel legalább tízen szeretnének hozzászólni, ezért kérem, hogy maximum három percben szóljanak hozzá a témához. Koracabelt asszony. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az új rendeletjavaslatot, ahogy azt az előadó bemutatta. Tényleg revidiálásra szorul a jelenlegi jogszabály. Az új technológiákat is figyelembe veszi a módosítás, de figyelembe veszi azt is, hogy jelenleg a fragmentáció jelensége érvényes. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a jogbiztonsághoz pontos definíciókra van szükség. Hogyha nem egyértelműen fogalmazunk, nem tudjuk végrehajtani a szabályokat. Ezért részletesebben pontosítani kell, hogy mi az, hogy személyes adat, hogy mi az, hogy jelentős jogsértés, hogy mi az, hogy adat továbbviteli lehetőség, és mi az egyetértés. Mert egyébként, ahogy Szofi is mondta, a végrehajtás nehéz lesz. Tudom, hogy bonyolult koncepciókról van szó, de mivel ez egy rendelet, az nagyon fontos a végrehajtáshoz, hogy egyértelműen fogalmazzon. Van egy olyan kihívás, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk az egyéni jogok megerősítése között, amit természetesen megcélzunk, de ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a valós világban élünk, egy olyan világban, ahol az új technológiákat használni akarjuk, Egységes piacot akarunk kialakítani, és versenyképesebbé akarjuk tenni Európát. Úgyhogy az egyéni jogok, de anélkül, hogy az egységes piaci céljainkat föladnánk, ezt itt kell egyensúlyt találni. Örülök, hogy megfelelő szabályok szerepelnek a gyermekek védelmével kapcsolatban. Természetesen támogatnunk kell a fiatalokat, hogy kihasználják az interneten keresztül a szabad véleménynyilvánítást, amilyen széleskörű szabadsággal csak lehetséges oly módon, de a gyermekek sokszor nem tudják fölmérni, hogy milyen következményekkel járhat az internet használata. Ramiro López asszony. Köszönöm, elnök úr. Az előadótól, Albrecht úrtól a következőt szeretném megkérdezni. a lehallgatási kérdésekben hogyan alakulnak a témák, hiszen ez az egyik legnehezebb kérdés lesz. Az adatvédelem milyen mértékben lesz reális és hatékony. Ezek nagyon komplex témák. Vannak olyan kérdések, például a lehallgatási szövegeknek a regisztrálása, aztán vannak egyéb kérdések is, a dolgozók egészségvédelme, vannak olyan társaságok, mint például a Google, amelyek multinacionális, monopolisztikus jellegű cégek, nagy nehézségbe ütköznek, hiszen a, van etikai kódex, és van a szabad véleménynyilvánítás is. Amikor viszont nincs etikai kódex, akkor nehéz helyzetbe kerülnek. Nem sok cég foglalkozik még bizonyos tevékenységgel, új tevékenységek indulnak, illetve például a Google-höz mérhető más nagy cégek nem nagyon léteznek, úgyhogy fontos lenne egy ilyen etikai kodex felállítása. És a ellentmondásos témákban mi lesz a vélemény, mi lesz a szabály, hiszen a tájékoztató, tájékoztatást nyújtó cégek sokszor strómanokat használnak, nem adják meg a saját azonosító adataikat. Specifikus célral adnak tájékoztatást, adnak információt. A téma nagyon bonyolult, nagyon komplex, és fontos, hogy minden területen előrelépés történjen. A szabad véleménynyilvánítás, joga nagyon fontos, itt tisztáznunk kell konkrét kérdéseket, de ugyanakkor itt fölmerülhetnek jogsértések is. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom Jannak a munkáját, hiszen nem magától értetődő az, ahogyan, ahogyan ezen dolgozik. Nos, azt gondolom, hogy az időbeosztás eléggé ambiciózus. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megvalósítható. Gondolok itt a tanácsadók, a hivatalok, az irodák kapacitására. Nem csak a gyorsaságról van szó, nem elsősorban erről van szó, és beszéltünk már egymás között arról, hogy mit is akarunk egy olyan rendeletről van, rendelet vál, megváltoztatásáról van szó, amely már 15 éve életben van, és remélhetőleg nem kerül újabb reform alá a következő 15 évben. Tehát azt hiszem, hogy valóban rá kell szánnunk az időt a jelenlegi reformra. Hogyha decemberben bemutatásra kerül jelentés, az nagyszerű lenne, de azt kérem öntől, a titkárságtól és a jelentéstevőktől, hogy ne január legyen akkor a határidő, hiszen közben jön a téli szünet, illetve más eseményekre is sor kerül. Szükség van arra, hogy időt adjunk magunknak, tehát lehet, hogy itt kicsit későbbre kellene gondolni. Nagyon remélem, hogy a két nagy csoport érdekeit érvényesíteni tudjuk, a tanácssal szemben az érdekeinket érvényesíteni tudtuk, de hát néha, néha meg nem, igazából a kudarc minket terhelt, hiszen néha nem álltunk ki azért, amit akartunk, és most is meg kell nézni, hogy mi az, amit menedzselni tudunk, és mi az, amit nem. Egyetértek Szófival a, meger- a megvalósítást illetően, ez az egyik nagy probléma. Nagyszerűek a jogszabályaink, de nem valósulnak azok meg, nem követeljük meg azokat, tehát bármilyen jó szövegekről szavazzunk, azt hiszem, hogy ez lesz az egyik legfontosabb probléma. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik a gyermekekre hívták fel a figyelmét, azonban nem szeretnék erre a sikamlós lejtőre lépni jelenleg, hiszen Beszéltünk már erről a rendszerről, amely benne van a rendeletben, láttuk, hogy nem mi az, ami nem működik, ezért akartuk a kopát is megvalósít, megváltoztatni, ami ugye a gyerekvédelmi törvény, valami jobbat kell létrehoznunk, újat kell létrehoznunk. Ezen kívül, ez is ez az utolsó megjegyzésem, nagyon bonyolult kérdéseket kell megoldanunk, ezért valóban nagy hangsúlyt fektetnék az időre meg kell nézni, hogy az irányelvet hogyan lehet be tenni a rendeletben, vagy hogyan válthat fel bizonyos részeket. Itt két különböző rendelet összevonásáról van szó, tehát muszáj, hogy megfelelően és alaposan járjunk el. Az árnyékjelentéstevők mind egyetértettek a rendelet kapcsán abba, abban, hogy az Európai Uniós testületeket bevegyék a hatáskörbe, a rendelet hatája alá. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi jogszabályok átvizsgálásáról, felülvizsgálatáról van szó, szóval még mindig várjuk a jogi szolgált véleményét, tehát mindig természetesen örülök annak, hogyha gyorsan tető alá hozhatunk valamit, de azt hiszem, hogy most a minőséget kell szem előtt tartani a gyorsaság kárára. Köszönöm, mondja az elnök Szargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr tekintettel arra, hogy az egyik dossziénak a előadója távozott, ezért nem foglalkozom itt most a menetrendel és a megállapodásokkal, csak két megjegyzése korlátoznám a hozzászólásomat. Nagyon sok dokumentum kurzíroz most, ami az adat cserével és az adat védelemmel foglalkozik. Például az Eurotokra is gondolhatunk, amely ugye arról szól, hogy ki tekinthet be a számítógépes rendszerekbe, amelyek a különböző menedéket kérők új lenyomatait tartalmazzák. Van, egy, van itt az európai vizsgálati parancs, amelyben ugye az egyik országnak a rendőrsége megkérheti a másik tagállamnak a rendőrségét, hogy vizsgálatot, nyomozást indítson. Itt mind-mind adatcserére kerül sor az igazságügyi szervek a rendőrség között, adott esetben a határokon átmenően, ez nem történhet biztonságosan, hogyha nincsen megfelelő biztonságos európai adatvédelmi rendszer a rendőrség és az igazságügyi szervek részére. És van más egyéb dosszié is, ami jelenleg napi rendben és ezzel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy nem építkezhetünk tovább a rendőrség és igazságügyi együttműködésen az európai tagállamok között, hogyha nincsenek világos megállapodásaink az adatvédelmi szempontokról a polgárok számára. Úgyhogy mind a kettő előadót, és különösen Eh, Abrecht urat, ami eh, előadónkat nyomatékosan kérném ezeknek a figyelembevételére, és így kellene ezt a három témát összekötni. Köszönöm. Thank you. Thank you. Now Mr. Kirkhope. Köszönöm, Kirkhope Thank you, Chairman. I'll be very brief indeed. I'm not going to talk. Nagyon röviden, tisztelt elnök úr, nem szeretnék most a lényegi tartalmi kérdésekre kitérni, inkább egy-két megjegyzésem lenne a rendelet és az irányelv összevonását, illetve kombinációt illetően. A rendelettel kapcsolatos árnyékjelentéstevő minőségemben nagyon nagy figyelemmel hallgattam vett asszony megjegyzéseit. Sajnálom, hogy már elhagyta a termet, mert szerettem volna vele beszélni. Az biztos, hogy időt kell szánnunk arra, hogy megtaláljuk a helyes megoldást, és köszönettel tartozom Ábrecht úrnak az eddigi munkájáért, amely nagyon is átfogó volt, átfogóbb, mint amire számítottunk. Valóban előrelépést kell megvalósítanunk, és nem szabad, hogy az egy politikai érv félre vigyen bennünket, itt most az irányelvre gondolok, és ezzel lelassuljon az előrelépésünk. Intvet asszony is erre utalt. Úgy érzem, hogy nagyon is bonyolult ez a program, és 95 óta nagyon sok víz lefolyt már a Dunán, hogyha valaki azt gondolja, hogy 95 és 2012 hasonló esztendők, nos csak gondoljunk az internetre, illetve az adatforgalomra, nos, a 21. században élünk, nem a 20. században, és valóban össze kell szednünk magunkat, szembe kell nézni ezzel a követelménnyel, és meg kell győződni arról, hogy az Európai Unió megfelelő szintű rendeletet hoz létre ebben a témában. Jó pár ülésre sort kerül, sor került már, a kereskedelmi érdekcsoportok nagy figyelemmel követték, ennek a költségeit pedig ugye a kisebb üzleti vállalkozások kísérték figyelemmel, azt hiszem, hogy széleskörű konzultációt kell folytatnunk, ezt tesszük, de előrelépésre van szükség, elnök úr, rendkívül fontos eszközről van szó, és hogyha vissza, visszatartjuk egy szűk politikai okból kifolyólag, szerintem az elfogadhatatlan lenne. Továbbira is együttműködöm majd ebben a témában, és köszönetet tartozom Albrecht úrnak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is Szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani az előadóknak, különösen Albrecht úrnak. Úgy gondolom, hogy helyén való úgy eljárni, eh, ahogyan szük, szokatlan esetekben járunk el, hiszen ez egy nagyon is ambiciózus célkitűzés, eh, hogy ilyen alapvető jogi kérdésekben jogszabályokat alkotunk. 1995 óta követhetjük nyomon ezt a folyamatot, és azt láthatjuk, hogy a polgárok számára nagyon jelentős hatalmas joganyaggal dolgozunk. Ez egyszer világos. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy eh, mégiscsak sürget minket az idő, és időben el kell végeznünk a jogalkotási munkát, éppen ezért azt támogatnám nagyon is, hogy legalábbis itt a parlamentben arra törekedjünk, hogy gyorsítsuk a lépéseinket, és a rendelet esetében fontoljuk meg azt, hogy például a munkavállalói adatok védelmével mi a helyzet, a foglalkoztatottak adatainak védelme területén alapvetően meg kellene határoznunk még, hogy hogyan járunk el a 82-es cikkely esetében a jelenlegi helyzet tarthatatlan, különböző megoldási megoldások, megoldási alternatívák vannak. Jó lenne, hogyha megállapodhatnánk valamelyikben. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében pedig úgy gondolom, hogy tegnap tekintettel arra is, hogy a júri szakbizottságnak más lehetőségei vannak. Eh, ez egy olyan dolog, amivel alapvetően foglalkozni kellene, és meg kellene határozni egy példaértékű eljárásmódot, amit mások is követhetnek. Aztán itt van a kohéziós csapat, úgy, eh, eh, csomag. Úgy gondolom, hogy itt radikálisan meg kell változtatni a felhatalmazáson alakuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásmódot. Egy pontról szólnék még, vigyázzunk, a bürokrácia csökkentése címszó alkalmazásakor. Én amikor ezt hallom, akkor mindig szkeptikus vagyok, hogy ez tényleg működik-e. Hogyha tényleg dokumentálásról, archiválásról van szó, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, nem szabad, hogy az adatvédelem rovására menjen ez. Ez, ami a rendeletet illeti, ami pedig az irányelvet, azzal kapcsolatban a következők. A csomag megoldás az helyes, helyén való, de tudjuk, hogy a tanács eh, részéről érkező nyomás eh, az ugye nagy. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy egy kerethatározattal a mok többsége elintézetnek tekinti a dolgot, és lemondhat az irányelvről. Én úgy gondolom, és mondom ezt az előadók és tárnyékelődők nevében, hogy ezzel kapcsolatban ki kell alakítanunk a stratégiánkat, függően attól, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Tehát találjuk ki, hogy mi mit akarunk. Én azt várnám el, hogy megválaszoljuk azt a kulcsfontosságú kérdést, hogy hol van a hol van az irányelv többlet értéke, mi az, amit védelmünkbe kívánunk venni, mi az, amit fel akarunk építeni, és eh, hol nincsenek a többletértékek. Tehát itt egy józan elemzést kell végrehajtani, és természetesen keresni kell a tanácssal a tegnap megbeszélt módon a kapcsolatot. Köszönöm, Fosz úr, köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is dicsérjem azt az együttműködést, ami folyt. Ez különösen az Jan-Filip Albrecht munkájára vonatkozik, aki jól vezette a munkát, de e, akinek sajnos nem volt e, mindenben sikere az irányelvvel. Úgy gondolom az együttműködés mindezek ellenére jó, és a végén aztán legalábbis az én elvárásaim szerint jók lesznek az eredmények, e, ami számunkra nagyon is fontos. Ami pedig a menetrendet illeti, nagyon is azt mondanám, hogy ez egy ambiciózus menetrend, és talán orientációs pontot is eh, képezhet számukra, de amit Alvaro kolléga mondott, azért mégiscsak időt kell szánnunk arra, hogy meglegyenek a megfelelő visszacsatolások, visszajelzésekre, idő maradjon az érintettek, illetőleg a frakciók részéről is, hogy ott is kialakuljon egy, egy álláspont ezzel kapcsolatban. Ami az irányelv és a rendelet közötti különbségtételt eh, illeti. Nyilván eh, szép lett volna, hogyha egy egységes eh, jogszabály lenne, most aztán itt van ez a csomagszerű megoldás. Az irányelvnél én örülök annak, eh, hogy elválasztottuk a dolgokat, hiszen az irányelvnél vannak problémák, és hogyha ezek egy jogszabályban maradtak volna, akkor az egészet megkérdőjelezték volna. Tehát nagyon örülök, hogy most így gyakorlatilag lépcsőzetesen építjük fel a dolgot. Ami számomra fontos, és ebben is szerepet játszik a menetrend, illetőleg ennek a rugalmassága, ugyanis számomra fontos, hogy a végtermék, amit kialakítunk, a végén aztán működjön is. Tehát világosságra van szükségünk a rendeletben, úgy a szövegrészben, mint az alkalmazás területén. Meg kell, hogy legyenek a mindenkit megillető jogorvoslati lehetőségek. Nyilvánvalóan a végrehajtás az egy végiggondolt módon kell, hogy folyjon, és úgy gondolom, hogy ezeket a részeket aztán valahol egy egységes egészbe kell foglalni, hogy olyan rendeletünk legyen, amely egyensúlyt teremt az egyes érintettek és a gazdasági szereplők között, de egyben minőségi világos látást is lehetővé tesz. But I suggest Javaslom, hogy a bizottság, ha itt van, akkor szóljon hozzá. Bulangé asszony szeretne hozzászólni, elmondani a bizottság? Köszönöm. Bolenzsé asszony nincs itt, én képvisem a bizottságot. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Látjuk, hogy intenzív munka folyik, és ennek az alapja nagyon széles korú, körű konszultáció. Már most szeretnék gratulálni ehhez a széles körű konzultációhoz, illetve hogy a tagállamok nemzeti képviselőivel is egyeztetni fognak. Ez nagyon fontos, és joguk van erre. Az jó hír az, hogy nincs konfliktus a gazdaság és az alapjogok között, hiszen a ennek a témának az eredménye a bizalom kell, hogy legyen, a fogyasztók bizalma, és hogyha a fogyasztók bíznak abban, hogy nem élnek vissza az adataikkal, az jó a gazdaság számára. Ezt a bizalmat kell fölépítenünk innováción keresztül, piacon keresztül. Nem hiszem, hogy itt az egyensúly a helyes szó, itt inkább a szinergia a helyes szó, az alapvető jogok magas szintű védelme, és hogy teszünk valamit a növekedés érdekében. Van olyan tagállam, ahol 50%-os a munkanélküliség, úgyhogy nagyon-nagyon fontos ezt a célt elérni, nagyon fontos, hogy hozzájárjunk ezzel az eszközzel is a növekedéshez. Nem könnyű a téma, természetesen racionálisan kell el, előrelépnünk, de a polgárok várják ezt, az emberek várják ezt. A felhatalmazáson alapú jogi aktusokkal kapcsolatban is eh, szeretném elmondani, hogy amikor ezt kiveszik, akkor magukat zárják ki a folyamatból a jövőre vonatkozóan. Hiszen vagy egy bizonyos részleteket tesznek bele, hogyha kiveszik ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, ez viszont nem biztos, hogy a jövőre nézve jó megoldás, vagy pedig a rendelet és gyakorlatilag az irányelv számára is nemzeti független hatóságokat támogatnak. Azok, akik különösen aggódnak a növekedés miatt, gondolják végig ezt, és gondolják végig, hogy bölcse mindez. A bizottságnak nem áll szándékában, hogy nagy jogalkotási programokat indítson a felhatalmazáson alapján. Felhatalmazás ösztönző kell, hogy legyen a független hatóságok számára azért, hogy a megfelelő dolgok megtörténjenek és mi aggódunk azért, hogy ha kiveszik ezt, vagy kivesszük ezt, akkor a rendszer egyensúlya nem fog működni, és az biztos, hogy a parlament saját magát zárja ki a jövőbeni munkából. Ez, erre mindenképpen szerettem volna reagálni, hiszen most foglalkoznak a felhatalmazások kérdésével. Folytatjuk továbbra is az együttműködést önökkel. Bízom benne, hogy az ír elnökség jó szándékait is föl tudják majd használni azért, hogy a közelebb tudjunk lépni a lezárás irányában, a teljes csomag lezárásával kapcsolatban. Az előadók gondolom készen állnak arra, hogy lezárják a témát, de talán az elnökség is szeretne hozzászólni. Igen, tessék, a ciprusi elnökségé a szó. Köszönet, elnök úr! Mi is szeretnénk köszönetet mondani az előadóknak. De szeretnénk köszönet mondani a mai hozzászólóknak is. Az az új keret, amit a személyes adatok védelme tekintetében fölállítunk, ahogy mindannyian tudják, nagyon fontos prioritást élvez az ciprusi elnökség részéről. Számunkra ez a rendelet és ez az irányelv prioritást élvez. Ezt csomagként kezeljük, többen hangsúlyozták ezt. Mostanáig eh, kettő kétoldalú találkozó volt, illetve két napos találkozó volt, elnézést, egy júniusban, és egy pedig szeptember elején. De meg kell, hogy mondjam, hogy az informális tanácsülés június 27-én eh, Ciprusban ennek az ülésnek a során a miniszterek megvizsgálták a rendelet tervezetet. megvizsgálták a KKV kérdését, megvizsgálták a közjogok kérdését, de megvizsgálták és tanulmányozták a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok témáját is. Több hozzászóló említette ezt, illetve a bizottság is foglalkozott a felszólalásában ezzel a témával. A horizontális kérdéseket az elnökségünk most vizsgálja. Terveink szerint még a ciprusi elnökség idején tartunk egy olyan megbeszélést, ahol a részleteket is meg fogjuk vizsgálni. A jövő héten fogunk foglalkozni a rendelete és az irányelvel. Úgy gondoljuk, hogy történt előrelépés a témában a személyes adatok védelme érdekében kapcsolatban állunk az előadóval, az árnyék előadókkal, és a kapcsolattartás természetesen a jövőben is folytatódik. Elnök, köszönöm szépen! lejárt az időnk. Biztos vagyok benne, hogy mindkét előadó nagyon gyorsan fogja összefoglalni a témát, és reagálni fog az aggályokra, amelyek elhangzottak a vita során. Albrecht úr a szó először, és utána következik Ducasz úr. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen az összes kollégának a hozzászólását. Először is köszönöm szépen azt, ahogyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, gondolok itt az árnyékjelentéstevőkre, és hihetetlen mennyiségű munkát tettek bele ebbe az anyagba, úgyhogy azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Kracasszony megemlítette azt, hogy szükség van egy koherens megközelítésre, amely nem fragmentált, nem széttöredezett, és ezt kell valahogy legyőznünk. Természetesen ez az egyik legfontosabb kérdés, megpróbáljuk a jogi keretet konszolidálni, és ez már önmagában egy hatalmas feladat. Tehát egyértelműbb definíciókat kell kialakítanunk, és természetesen ezen dolgozunk. De ahogyan Intfelt asszony is rámutatott, jó jogalkotásra van szükség definíciókkal, annak megfelelő kereteivel, helyel, helyével, de nagyon fontos a megvalósítás, a foganatosítás, különösen a nemzetközi környezetre való tekintettel, a globális környezet tükrében új eszközökre van szükség, és véleményem szerint ez valóban hangsúlyozza annak fontosságát, hogy egy koherens keret jöjjön létre Európában, és ezt alkalmazunk bármikor, amikor az európai állampolgárok adatairól van szó. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos célkitűzés. Romero kolléga arra mutatott rá, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, erre kérdezetre, és különösen nemzetközi szinten meg kell erősítenünk a megvalósítást, a végrehajtást, természetesen Európai Uniós szinten is, ez egy nagyon fontos kérdés, és az adatvédelmi hatóságok együttműködését akarjuk valósá tenni, ez rendkívül fontos. Rendkívül fontos, mert egyenlő játékteret biztosít Európa számára, az adatfeldolgozás területén nem csak az, hogy egy jogi aktusunk van, hanem az, hogy egy megközelítést alkalmaznak az adatvédelmi hatóságok, illetve egyféleképpen olvassuk és értelmezzük ezt a törvényt ezt a rendeletet. Tehát a gyökerek egységesek. Természetesen az állampolgárok szemszögéből nézve is rendkívül fontos, hiszen alapvető jogról van szó, annak a megvalósításáról, annak az érvényesítéséről, és azt mondjuk ki, hogy ezt az alapvető jogot biztosítani kell, ezzel szemben ott állnak a globális kihívások, Kölköp úr, illetve Ernst asszony rámutattak arra, hogy mennyire fontos az, hogy tovább vigyük ezt a munkát az Európai Parlament keretein belül, és megfelelő ütemtervet kövessünk, ezt próbálom majd megvalósítani. Ahogyan úr, illetve mások is rámutattak, nem nagyon könnyű ez, szükség van időre, egyetértek önökkel, hogyha több időre van szükség, akkor egyszerűen több időt fog igénybe venni, ez egyértelmű, és egyértelműen megígérhetem, hogyha decemberben bemutatjuk az anyagot, akkor megfelelő időt hagyunk a módosítók benyújtására, és természetesen nem számítom munkanapnak a karácsonyi napokat, hiszen energiát kell gyűjtenünk a következő munkaidőszakra a téli szünet során. És még egy utolsó megjegyzés. A feltámazáson alapuló jogi aktusok és a végrehajtási intézkedések keretében egy második technikai ülést szervezünk majd, amelyre meghívjuk a bizottságot is, és ott valóban elmondhatják, hogy érvekkel alátámaszthatják, hogy mikor van szükség és miért végrehajtási aktusokra és mikor feltámazáson alapuló aktusokra, hiszen Nagyon fontos az, hogy megfelelő rendeletet hozzunk létre. Természetesen a jogi alapot lehet változtatni időről időre, de ki kell mondani azt, hogy hol kell változtatásokat eszközölni, hol van szükség technikai jellegű módosításokra, és mi az, ami hiányzik az alapvető rendeletből. Tehát arra kérem önöket, hogy vegyék föl velünk majd a továbbiakban is a kapcsolatot, és érvekkel támaszák alá, hogy mikor melyik aktusra van szükség. Uh, Trucesz úr, nagyon röviden, elnök úr. Igen, különböző megközelítések vannak érvényben, a rendelet és az irányelv kapcsán, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést. Alaposabb, átfogóbb vitákra van szükség, ami a hiteles adatokkal van alátámasztva, és ezt hangsúlyoznám. Tehát a következő hetekben derül ki, hogy valóban milyen szándékok húzódnak a háttérben. A javaslat, amelyet hallottunk, hogy elemezni kell, hogy mi az, az irányelv hozzáadott értéke az eddigi rendethez képest. Szerintem ez egy nagyon is érvényes, helyét megálló gondolat, ezt meg is fogjuk tenni, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az üzenet továbbra is megfogalmazódjon, továbbra is érvényes legyen, a csomag megközelítést alkalmazzuk, és nagyon örülök annak, hogy a ciprusi elnökség ezt megerősítette. Tisztelt elnök úr, még egy szót hagy szóljak az időbeosztást illetően, hogy túlságosan ambiciózus-e vagy sem, hogy a minőség és a gyorsaság milyen viszonyban van egymással. Nos, mindig is a minőség a leg, legfőbb célkitűzésünk, és ahogyan Jan is elmondta, meg fogjuk találni az egyensúlyt. De ez érvényes, Ernst asszony érveire is. So that, uh tehát a bürokrácia csökkentése ne menjen a adatvédelem rovására. Igen, továbbra is az adatvédelem az első számú célkitűzésünk, ez nyilvánvaló, magas minőséget kívánunk biztosítani, ez a célunk, de mivel az adatvédelmi intézkedések túlságosan bonyolultak, és nagyon nehezen érthetők az állampolgárok számára, ezért azt hiszem, hogy a korai szakaszban meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tájékoztassuk az állampolgárokat, és hogyan tegyük ezeket az intézkedéseket és rendeleteket egyértelműbbé. Ezek lesznek a vezet, vezérfonalaink a rendelet kapcsán. Ez csak egy, egy gondolat, amelyet mindenképpen hangsúlyozni kívántam. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm mindkét előadónak és a hozzászólásért. Most következik a koordinátori ülés. Egy órás lesz. Egy-két perc szünetet javaslok most, úgyhogy akik nem lesznek jelen a koordinátori ülésen, kérem hagyják el a termet. Köszönöm.